Szép délutánt, szép napot kívánok mindenkinek, folytatjuk az ülést. Először is a tegnapi ülés jegyzőkönyvét kell elfogadni. A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek elérhetőek mindenki számára. Van-e valakinek ellenvetése a, jegy- a jegyzőkönyve kapcsolatosan? Nem értem, hogy mit jelent a jelzése. Jó, akkor nem ellenvetés a jegyzőkönyvvel kapcsolatosan, akkor ezzel elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. A napirend első pontja következik.